Nem tudom, Pilla, me, mit mondasz a szavazatnál? Bocsánat. Jó. Tehát az 598 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 599 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 600 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 601 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 602 igen, nem, tartózkodás elfogadok 603, igen, nem, tartózkodás elfogadok 604, igen, nem, tartózkodás elfogadok 605, igen, nem, tartózkodás elfogadok 606, igen, nem, tartózkodás elutasítva 607, igen, nem, tartózkodás elfogadva 608, igen, nem, tartózkodás elfogadok 609, igen, nem, tartózkodás elfogadva 610 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 611 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 612 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 613 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 614 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 615 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 616 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 617 és 618 együtt igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 619 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 620 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 621 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 622 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 623 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. 624 igen, nem tartózkodás elfogadva. 625 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 626 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 627 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 628 igen, nem tartózkodás elutasítva. 629 igen, nem tartózkodás elfogadva. 630 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 631 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 632. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 633. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 634. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 635 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 636 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 637 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 638 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 639 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 640 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 641 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 97-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 100 és a 2-es. Igen, nem, elfogadtuk. A kettes módosítva az előadótól igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk az envét, ötös az envitől igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos az envitől igen, nem, tartózkodás elutasítva. 102-es, két részben, első rész mellett, tehát a 102-esnél tartunk. A 102-es első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 103, e igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 104, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 105, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es az envitől igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 111 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es az envi igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 112 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 11-es és 12-es az envitől igen, nem, tartózkodás elfogadva. 113 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 114 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 115 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 116 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 5-ös igen, és, és a 117-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 110 121-122 igen, nem tartózkodás elfogadok. 126 igen, nem tartózkodás elfogadok. 127 igen, nem tartózkodás elfogadva. 14 MV igen, nem tartózkodás elfogadva. 6-os igen, nem tartózkodás elfogadok. 15-ös az MV-től két részben. Első rész igen, nem tartózkodás elfogadva. A második rész igen, nem, tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 129 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16 az envitől igen, nem, tartózkodás elfogadva. 134 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 135-136 egyben, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, 138 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 121 igen, nem, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Eh, bene, votazione chiusa. Jó, akkor lezárom a szavazást. 48-7 arányban elfogadtuk, egy tartózkodás volt. Kiváló munka, Beletúr, úgyhogy akkor át is térhetünk a tárgyalásokra. Megnyitom a szavazást. Elnök asszony, gratulálunk, bravo! Na jó, tehát az intézményközi tárgyalásokról megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást tehát az intézményközi tárgyalásokról. Nagyon sok kollega még nem is szavazott. Szerintem elegő van már mindenkinek a szavazásból, de akkor és mindenki szavazott. Jó, akkor lezárom a szavazást. 51 arányban két tartózkodással, megint kiváló eredmény. Beletúr, akkor nézzük a következő szavazást. Remek. Jól haladunk.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 Eh, emendamento. A Kramer jelentés. Nézzük, egyes módosító a költségvetéstől igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes költségvetés igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Mm. Mm, egy kicsit oszlassuk el ezt az szavazást, úgyhogy ezt a pontot két részben. Az első részről igen, nem elfogadtuk, a kettes részt igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük, jó? Mert nem volt ez egész világos a második rész. Tehát Lezárom a szavazást. 23-25 arányban elutasítottuk. A második részt nézzük akkor. A hármas kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös, igen, nem, tar- elutasítva. 9-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 9-es, az előadótól igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. Tízes a költségvetéstől igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 47-es, igen. Ellenőrizni akarják a tízest, a költségvetéséért. Akkor megnyitom az elektronikust a költségvetési tízes módosítójára. Lezárom a szavazást. 36-17 arányban elfogadtuk. A következő a 47-es. Igen, tehát a igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 4-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 7-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 14-es a költségvetésétől igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva. 52-es szóbeli kiegészítéssel igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16-os a költségvetésétől igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni akarják az 59-est, akkor rendben, megnyitom a szavazást az 59-esre. Egy, egyel több szocialista szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk 24-28 arányban. A 16-os a következő. Nem, mondja az elnök asszony, a hatos kompromisszum következik. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 63, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 63-ast, és akkor ellenőrizzük. Tényleg nem volt világos. Megnyitom a szavazást. A 63-ast megnyitom. Lezárom a szavazást. 31-20 arányban elfogadtuk. A 18-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 65-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 66-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. 67 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 68 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 69 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19-es igen, nem, tartózkodás elutasít, elfogadva 70-es igen, nem, tartózkodás, a 20-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Akkor ellenőrizzük a 20-ast, ha akarják, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. A 70-est azt elutasítottuk, úgyhogy most a 20-as jön utána. Lezárom a szavazást. elutasítottuk 26-29 arányban. A 71-es két részből egy első rész mellette ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a második részt, rendben. A 71 második részére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény elfogadtuk 28-26 arányban. 21-es igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 73 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas a költségvetésétől igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négy igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28, igen, nem, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ötös, szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmincas, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hatos, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük, jó? A kettes részt a hatosnál tartunk, második részt megnyitom. Lezárom a szavazást. Ó, 27-27, ami azt jelenti, hogy elutasítottuk persze. 31-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 32-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 hat arányban nincs tartózkodás, elfogadtuk, kiváló, Krámer úr, köszönjük, és köszönjük a kollégáknak és az igen együttműködő szellemet, a, amelyet a szavazás alapján tanúsítottak. 5 perc szünet, aki ki szeretne menni, most megteheti, és aztán folytatjuk az ülést. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori dando la parola al collega. Folytatjuk a munkát, kedves kollégák. Megadom a szót Tosanovski kollégának. Parancsoljon. Vážená paní, vážená paní předsedkyně. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Itt van ez a javaslat, Előttünk van a javaslat, amelyről már többször is beszéltünk, volt egy meghallgatás is e tárgyban. És ma folytatjuk a vitát a témáról. Ötvennégy módosító indítvány érkezett. Az árnyékjelentéstevőkkel együtt összesen 37 kompromisszumos módosítót sikerült kidolgoznunk. Vannak olyan módosítások, amelyek gyakorlatilag csupán a szöveg szintre vonatkoznak, és van sok olyan módosító, amelyet az összes frakció támogat. Kiemeltük a prioritásokat, biztosan mindannyian ismerik azokat, hiszen már többször is beszéltünk erről a kérdésről. A digitális menetrend célkitűzéseiről van szó. Ezeket azt hiszem átvehetjük, hiszen Európának meg kell valósítani ezeket a célkitűzéseket, hogy globális szinten is versenyképes tudjon lenni. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a technológiai szintünk a lehető legmagasabb legyen annak érdekében, hogy az európai gazdaság versenyképességéről gondoskodjunk, és gondoskodjunk arról is, hogy a termelés Európa határain belül maradjon. Követeljük a gyors internetes kapcsolathoz való hozzáférést, és lehetővé szeretnénk ezt tenni minden háztartás számára, vagy legalábbis a háztartások legnagyobb, lehető legnagyobb aránya számára. Ezeket a projekteket prioritásként kellene finanszíroznunk, és pontosan ezt próbáljuk meg elérni a megfogalmazásaink révén, azért, hogy mindenki, aki óhajtja, hozzá tudjon férni a gyors internet kapcsolathoz. Szükség van arra, hogy a projektek sokfélék legyenek és rugalmasak, hiszen a körülmények tagállamonként változóak. Számos olyan tagállam van, ahol már kiválóan felkészültek, ahol a technológia megfelelő szintjén van az adott tagállam, és vannak lemaradottabbak. Technológiai értelemben tehát semlegesnek kell maradnunk. Fontos, hogy az alapból származó pénzeket a lehető legjobb projektekre fordítsuk. A technológiai szintet emelni kell ott, ahol a legjobb eredmények elérése lehetséges. Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk a kereslet kérdését, és el kell gondolkodnunk arról, hogy nem csak a mostani igények fontosak a fogyasztóknál, ez a kérdés továbbra is nyitott, és a gyors hozzáférés egyre inkább fontosabb lesz. Nem csak a mostani keresletből tudunk kiindulni, hiszen nagyon gyorsan változik ez a terület, és ez eh, az egész világra igaz. Mindez, ami egy fél évvel ezelőtt még aktuális volt, fél év múlva már elavultá válhat. Éppen ezért fel kell készülnünk a jövőre, És itt óriási fejlődésre számíthatunk. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, Hökmárk úrnak, Tratman asszonynak, Annás Zort asszonynak. A kollégák támogattak engem. És bizonyos kérdéseket részletesen meg tudtunk vitatni, úgy érzem, hogy az ő hozzájárulásuknak köszönhetően ez az anyag jobb lett, tartalmasabb, és megpróbáltam néhány technikai részletet összefoglalni, hogy ezekről szavazni tudjunk. A szavazást november 5-ére terveztük. és a következő év januárjában kerül majd a plenárishoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Először Hökmárk úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen Toszanovszki úr munkáját, és gratulálok neki. Úgy érzem, hogy az ő jelentése körvonalazza a legfontosabb dolgokat, amelyekkel foglalkoznunk kell. Nagyon fontos a céljainkat még pontosabban megfogalmazni. Ezekről a kérdésekről már beszéltünk, ami a szélessávú internet hozzáférést illeti, ebben a szakbizottságban erről szó, sok vita szólt, ami aggasztó számomra és a döntéseinknél ezt figyelembe kell vennünk. A legdinamikusabb fejlődés nagy része, ami az internetet és a széles sávú megközelítést életi, nem Európában zajlik. Dél-Korea egy nagyon fontos feltörekvő ázsiai gazdaság tölt bevezető szerepet ezen a területen. Dél-Koreát olyan országok követnek, mint az Egyesült Arab eh, Emirátusok, Tajvan, Hongkong és Japán. Mondhatjuk azt, hogy ezek az országok a világgazdaság kis részét teszik ki, de úgy érzem, hogy itt egy mintáról van szó, amely alapvetően kívások elé állítja a fejlődést. Európában felmerül az a kockázat, hogy még csak nem, hogy elsők nem lehetünk, hanem második, harmadik vagy negyedik helyre szorulunk vissza. Kedves kollégák, én úgy érzem, hogy nem a szélsevú kapacitásokról szól ez a vita, a sebességről, hanem új szolgáltatások kifejlesztéséről. Nem régében még örültünk annak, hogy örültünk annak, hogy e-mailt, levelet küldhettünk, és nem tudom, hogy a kollégák emlékeznek arra, amikor a háttér még zöld színű volt, és sárga színűek voltak a levelek, ez fantasztikus volt. De ez a típusú szolgáltatás más típusú volt, mint amilyenekhez ma már hozzászoktunk. Minél nagyobb a kapacitás, annál több szolgáltatás fejlődik ilyen gyorsan. Japánban az optikai kábeleket tesztelték, amely 14 trillió byte per másodpercet tud teljesíteni. Ez egy jelentős szám, tehát nagyon nagy sebességről van szó. 14 trillió byte, ugyanannyi, mint a 14 terabyte, és ez e, ezerszer több, mint egy gigabyte. Nem tudom, nem gondolom, hogy ez szokványos dolog lesz. A határok változnak, a technika határai egyre kiebb tolódnak, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor mi meghatározzuk a céljainkat Európában a jövőbeni kapacitásokhoz, akkor az Európa 2020-as stratégiában is gondolkodunk el, nem 2012-ben, ami idén még jónak bizonyul, már történelemé válik majd 2020-ra. Ha visszatekintünk, hogy hogy néztek ki a dolgok 2004-ben, azóta óriási fejlődésen ment keresztül a világ, az informatika, és nem csak a kapacitás a technológiai perspektívából, hanem a szolgáltatások fejlesztése is. És ha megnézzük azt, hogy ez hogyan definiálja a kapacitást, a termelékenységet és a gazdaság hatékonyságát, akkor ez egy nagyon fontos kép. Azt gondolom, hogy ez a terület az egyik legmeghatározóbb Európa versenyképessége számára, illetve a digitális gazdaságunk és a szolgáltatási ágazat fejlődése szempontjából. Fontos, hogy az Európai Telekom szolgáltatók és cégek vezető szerepet tölthessenek be. Ami a célokat illeti, úgy érzem, hogy azok a kompromisszumok, amelyekre Toszanovszki úr felhívta a figyelmet, én ezt nem szeretném fellazítani, és három okot jelölnék meg. Az első, ami céljaink kritériumokhoz kötődnek. Ez azt jelenti, hogy azok a célok, amelyeket meghatároztunk, a valóságban ezeknek következménye le- lesz. Hogyha túl alacsonyak a célok, akkor a fejlődés is alacsony szinten marad, tehát fontos, hogy a kritériumokhoz kössük a különböző facilitásokat és a kiadásokat. A mi felelősségünk biztosítani azt, hogy a nagy városaink és egyetemeink, egyetemi városaink a világon a legnagyobb kapacitással bírjanak, hiszen ez előfeltétel annak, ha valaki vezető szerepet akar betölteni. Ha ezt nem szeretnénk, akkor természetesen csökkenthetjük a célokat, de úgy érzem, hogy mindannyian egyetértünk ezzel a fontos célral. Ezen kívül azt is gondolom, és ez a második megjegyzésem, hogy amikor most meghatározzuk a célokat, akkor az Európa 2020-as stratégiai céljait is nézzük, hiszen nehéz lesz ezeket felváltani három év múlva, tehát hogyha túl alacsonyak a céljaink, akkor bezárjuk magunkat egy nem kompetitív infrastruktúra kereteik közé, ami a szélesávú hozzáférést illeti, és ezt a problémát már most is látjuk körvonalazódni Európa több részén, ahol befektetések történtek a szélesávú internet hozzáférésbe, viszont a célok túl alacsonyan mozogtak. Nem a vidéki térségekről beszélek, hanem sűrűn lakott területekről, ahol a gazdasági növekedés nagy része valósul, valósul meg, de ahol túlságosan alacsonyan mozogtak a célok, ők alacsony kapacitások közé vannak beszorítva, ez pedig megakadályozza lehetőségekkel való bánásban. Ha komolyak vagyunk a digitális szakadék átitalását illetően, illetve a vidéki térségek fejlődését illetően fontos, hogy ők nem maradjanak le 2015-re, 2017-re vagy 2020-ra. Éppen ezért nagyon fontos rugalmasságot teremteni, és a jelentéstevő ezt megemlítette a jelentésében, de minden mellett fontos ragaszkodni a célokhoz, az 1 gigabyte a sűrűn lagok, lakó területeken és a 100 megabyte a vidéki területeken fontos hogy megmaradjanak, és fontos, hogy ezek a területek ne maradjanak le a fejlődésben. Köszönöm. Eh. Köszönöm szépen. Trautmann asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék az együttműködéshez, amely lehető, amelyet jelentéstevőnk Tozanovszki úr lehetővé tett, és így hozzájárulhatunk a vitához. A hármas a kockázat ebben a jelentésben. Az első a lefedettséget illeti teljes Európai Unióban, illetve a szolgáltatási ágazat, a második pont, a harmadik eleme ennek a vitának pedig a gazdasági fellendülés a polgárok érdekében Európában. Fontos, hogy a rendszer hatékonyságát megőrizzük ebben a jelentésben, hiszen ha nem hatékony a rendszer, eh, akkor ezzel lehetőséget veszítünk el. már kolléga említette azt, hogy ezzel sérülhet a versenyképesség, és nem leszünk versenyképesek. Van egy további cél is, ez pedig az, hogy ne csökkentsük a célokat, azokat az összegeket, amelyeket a telekommunikációra, az új hálózatok fejlesztésére szántunk. Vannak olyan pontok, ahol sikerült megállapodnunk, és vannak olyan pontok, amelyek még mindig vita tárgyát képezik végén pedig elmondanék majd néhány további pontot is. Három típusú kérdésben sikerült megállapodnunk. a bizottságot segíti egy szakértői csoport, és konszenzus sikerült elérnünk a kompetenciákat illetően, illetve az ágazatok kiválasztását illetően, amelyekből a szakértők kikerülnek. A szinergia hatások kérdés az energiával és közlekedési ágazatokkal, ezek privilegizált területek, de fontos, hogy ellenálljunk annak annak a kísértésnek, hogy túlterheljük a mi ágazatunkat. A harmadik pont, egyetértünk azzal, hogy a helyi önkormányzatokat a CEF-be jobban be kell vonni. Vannak még olyan pontok, amelyekben döntésre kell jutnunk, ami a célokat illeti. Teljes mértékben értem Hökmark kollégánk, illetve jelentéstevő céljait az Európai Unió számára. Az Európai Bizottság szeretné elérni a digitális agenda céljait, de ehhez nélkülözhetetlen, hogy még ambiciózusabb célokat teljesítsünk, viszont a már így is izolált területek jobban lemaradhatnak, hogyha az ambíciókat tovább toljuk, akkor nem jönnek ide a vállalkozások a vidéki térségekre, tehát eh, nem csak, hogy nem lesz állami finanszírozás erre, hanem ezek a területek maguk is aggódnak mindenütt Európában, illetve különösen azokon a területeken, ahol nem rendelkezek elegendő kapacitással, hogy a megfelelő hálózatokat kialakítsák és ők eh, egy közepes kategóriába kerülhetnek. Tehát fel szeretném hívni a bizottságunk figyelmet ezekre az érzékeny pontokra. Olyan cél, ha olyan céljaink vannak, amelyek az Európai Unió földrajzi és gazdasági feltételeitől elrugaszkodottak, akkor ezzel a hatékonyságot tesszük kockázat, kockára. Az európai interkonnektivitás koncepcióját ezeken a területeken is alkalmazni lehet és ez prioritást kell, hogy képezzen, eh, ami a gigabyte per másodperc eh, teljesítményt illeti. Ami a mechanizmust illeti, a megvalósítási mechanizmus, azt javasolja a jelentéstevő, hogy a program elindítás előtt a piacot erre fel kell készíteni a magán cégek is ebbe befektethetnek, és a vizsgálati szakasznak nem szabad végtelenségig tartania, illetve plusz akadályt eh, teremtenie, ahol már eh, a magánbefektetők gondolkoznak a befektetésben, nem szabad őket ebben megakadályozni, ami a telekommunikációs távközlési hálózatot illeti, és a szolgáltatási ágazatot, ez az ágazat megérdemli azt, hogy támogassuk, finanszírozzuk azért, hogy Európa versenyképesebb legyen. Viszont meg kell néznünk azt, hogy milyen elvárásaink vannak, illetve milyen pontokon tudunk még pluszban beavatkozni. Természetesen van egy további célunk is, amelyre fel szeretném hívni a figyelmet, ez pedig a um, transzerszális elem nem elegendő iránymutatásokat uh, kialakítani, ha a CEF megfelelő irányba mutat, ami a célokat illeti és a modalitásokat, akkor fontos, hogy ebből ne feltétlenül egy eh, plusz, plusz nehézség alakuljon ki, tehát nem szabad, hogy saját magunkkal ellentmondásba kerüljünk. Ami a ellenőrzést illeti, a tagországok szerepét, illetve a többi szereplő érdekeit. Ezeket nagyon fontos a tanácsban is egyesíteni, és fontos, hogy a parlament egy közös doktrinát alakítson ki a, a különböző jelentéstevőkkel, eh, különböző szakbizottságokkal, a trialógus előtt, hiszen hogyha a konvergencia megszületett, akkor még ezzel nem zárult le a munkánk, hiszen a tanácssal folytatott vita kulcsfontosságú lesz majd még. Köszönöm. Grazie, Katrine. La parola Köszönjük szépen Katrinnak. Kreuzmann úr kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan az előttem szóló is elmondta, úgy én is egyetértek az eddig kialakult kompromisszummal, úgy gondolom jó irányba haladunk, még akkor is, ha vannak olyan pontok, ahol vannak aggájaim. Szeretném még egyszer az ALDE álláspontját kiemelni, ami a pénzügyi támogatások kifizetését illeti. Úgy gondoljuk, hogy a finanszírozási eszközök révén vonzóbbá kell tenni a beruházásokat, de nem lehet azokat kiváltani azokkal. Már első, az első vita során is elmondtam azon véleményemet, hogy fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a vidéki területeken egyre csökken a lakosság száma, ezért ott kell a több millió euróba kerülő széles sávú hálózatokat képíteni, ahol azokat a leghatékonyabban hasznosítani is tudjuk. Természetesen nem lehet elhanyagolni a vidéki területeket, hiszen a KKV-k gyakran pont ezeken a területeken találhatók, és nekik szükségük van gyakorlatilag a jó internetes kapcsolatra annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek, és a szolgáltatás nyújtás lehetővé váljon számukra. Hallhattuk a az előttem szólóktól, hogy ambiciózus célokat kell kitűznünk magunk elő, elé, amelyek 2020-ban is érvényesek, de fontos a magánberuházások lehetővé tétele is, hogyha ugyanis túl magas célkitűzéseket határozunk meg, és a magánberuházások nem valósulnak meg, mert nincsenek megfelelő források, akkor hibát követtünk el. Tehát szükség van nagyra törő célokra, de fontos reálisnak is lenniük, nem szabad olyan célokat kitűznünk magunk elé, amelyek talán a nagyvárosokban megvalósíthatók, ami a széles sávú internet kapcsolatot illeti, mert ott nagy a kereslet ilyen kapcsolatok iránt, és fontos arra is gondolnunk, tehát, hogy különbséget tegyünk a városok, központok között és a vidéki területek között. Ez lehetne az egyik lehetőség. Fontos a technológiai semlegesség megőrzése, oda kell figyelnünk erre. Itt van az Open Access definíciója, a nyílt forráskód definíciója, erre kell visszatérnünk, ahelyett, hogy ebben az jogi keretben új definíciót teremtenénk. Fontos továbbá az európai összekötési eszköz, a Connecting Europe Facility kérdése is. Úgy tűnik a költségvetés megnyírbálására kerül sor, és a kommunikáció területe lesz az első áldozata ennek. Támogatom azt, amit az előttem szóló mondott, Európa számára fontos, hogy ezen a területen vezető szerepet játszunk, és hogyha Európa ezt el akarja érni, akkor fontos egyensúlyt teremteni a gyengébb és a, az erősebb tagállamok között. Épp a gyengébb tagállamoknak van a leginkább szükségük arra, hogy európai eszközökkel támogassuk őket. Tehát fontos azoknak elgondolkodniuk ezen, akik a költségvetést csökkenteni akarják. El kell gondolkodniuk azon, hogy ez valóban vajon szolgálja-e Európát, avagy sem. Anders Dottir asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, Tosanovszki úrnak. A kompromisszumos módosítók, amelyeket megtárgyaltunk az elnyék jelentéstevőkkel, úgy gondolom nagyon jó munka eredményei és kiegyensúlyozottak, jól tükrözik mindazon megfontolásokat, amelyek felmerültek a tárgyalások során. Sajnálatos módon, és Kreuzmann úr is említette, hogy a telekommunikációs terület és a Connecting Europe Facility vitatott témává alakult át a költségvetési tárgyalások során. Ugyanakkor azonban nagyon fontos terület ez, nagyon nagy szükség van a vonatkozó területek fejlesztésére. Jó lenne, ha mindenki kapcsolatba lépne ennek kapcsán a saját tagállamával, annak kormányával, és megpróbálna elmozdítani ezt a területet. Egyetértek Hökmárk úrral, úgy gondolom van értelme annak, hogy ambiciózus célokat, célokat tűzünk ki magunk elé, ahogyan Hökmárk úr is említette, és mások is mint a szélesebb körű Connecting Europe Facility javaslat és a kompromisszumos módosítások mozgásteret hagynak a területi hálózatoknak, vidéki hálózatoknak, ugyanis ezek nagyon fontosak a versenyképes piacok kialakítása szempontjából az európai tagállamokban. Dél-Koreában, Japánban és Hongkongban is hasonló fejleményeket láthattunk, ahol is nagyon magas a gyors internetkapcsolat aránya a hálózaton belül. Úgy gondolom, nagyon fontos odafigyelni a telekommunikációs cégekre és az infrastruktúrára, valamint ezek kapcsolatára, és a későbbiek folyamán is szemmel kell tartanunk a fejleményeket ezen a területen. Úgy gondolom, ez a különbségtétel nagyon fontos, és ezt meg kell tartanunk a kompromisszumos módosítókon belül. Teljes mértékben támogatjuk a szakértői csoportra és a delegált jogi aktusokra vonatkozó javaslatokat. Úgy gondoljuk, a szereplőket minél nagyobb arányban be kell vonni, amikor a projekteket kiválasztjuk. Tratman asszony is említette ezt, és módosítót nyújtott be annak kapcsán. Ami a szolgáltatásokat illeti, a bizottság gyermekvédelmi projektek hosszú sorát mutatta be, amelyet a digitális menetrendre szánt forrásokkal szeretne pénzelni. Én úgy gondolom, hogy ez nem ez a megfelelő költségvetési sor ezen szolgáltatások támogatására. Továbbá van egy kutatási projekt is, amely a gyermekek internetes használatára vonatkozik, illetve a gyermekek internet felhasználására vonatkozik, és rámutatott arra, hogy milyen veszélyesek kell szembesülnének a gyermekek, illetve szembesülnek az internet hasznosítása során. Úgy gondolom, konkrétan oda kell figyelnünk a problémákra, elemeznünk kell azokat, mielőtt egy viszonylag nagy költségvetést szennénk arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk különösen a jelenlegi helyzetre való tekintettel azt hiszem sokkal észszerűbben kell használnunk a pénzeket, tekintettel arra is, hogy a költségvetést csökkenteni fogják. Köszönöm. Köszönjük szépen, Pilar de Castillo következő felszólalónk. Az, az jelentéstevők és jelentéstevők ugye mint felszólaltak, most az egyes képviselők következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Tosanovszki úrnak, de gratulálok az összes többi árnyék jelentéstevőnek is, nagyon jól együttműködtek egymással, és nagyon találó megjegyzéseket tettek az imént. Alapvetően nagy vonalakban egyetértek az elhangzottakkal, mégis van néhány dolog, amelyen nem értek egyet, de ez, erről most nem tennék konkrét említést. Minden esetre hangsúlyoznám azt, hogy kérdésen, kétség kívül van haszna annak, hogyha Európát egyre inkább összekapcsoljuk a telekommunikációs hálózatok és az infrastruktúra révén. Senki sem vonhatja kétségbe ennek hasznát, nap mint nap megtapasztaljuk, hogy az adatforgalom egyre nagyobb méretet ölt, egyre fontosabbá válik, és számos tanulmány rámutatott arra, hogy 2007-ig, illetve 2017-ig, illetve 2018 ig ez az, ez a az adatforgalom még exponenciálisan növekedni fog. Ez azt jelenti, ki kell építenünk a nagysebességű szélesságú internetes hálózatokat, különösen az adatpiac igényei miatt. Ezt mindannyian tudjuk, ezt nem kell külön hangsúlyoznunk. Van azonban még egy további, nagyon fontos kérdés. Nem csak a nagy sebességű, szélessávú internetes hálózatok továbbfejlesztését kell előmozdítanunk, hanem hangsúlyoznám azt is, hogy ki kell bővíteni a szolgáltatások körét. A projekteket mindenképpen össze kell kapcsolni a digitális szolgáltatásokkal, tehát a digitális szolgáltatásokat kell előmozdítanunk, mint a közbeszerzések, mint a határokon átívelő szolgáltatások terén. Ez nagyon fontos volna. A bizottság igen átfogóan fogalmazott, nem részesíti előnyben az egyik vagy a másik projektet, nagy mozgásteret hagyott. Úgy fontos elgondolkodnunk azon, hogy a digitális menetrend végrehajtása automatikusan impulzusokat ad, és új igényeket is szül, mind a fogyasztók, mind a szolgáltatások nyújtói oldalán újabb szükségszerűségek, igények alakulnak ki. Exponenciális hatásokról van szó, hatalmas méretűek ezek, nem egy konkrét szolgáltatásról van szó adott esetben, hanem az egész új horizontot nyit egy egész ágazat számára, és az ágazathoz kapcsolódó egyéb ágazatok számára is. Ezért szeretném tehát felhívni a figyelmet a digitális szolgáltatásokra. És van még egy további kérdés, amely rendkívül fontos számomra. Kérném az összes kollégát, hogy A szóban forgó források tekintetében, ha jól tudom, 1,2 milliárd euróról van szó. Ennyi a forrásunk, ami a hálózatok képítését illeti, tehát a Connecting Europe Facility területén, és így tovább. Kérném tehát, hogy mindenki küzdjön azért, hogy ez a költségvetés ne csökkenjen, illetve ne kerüljön át egy másik területre, így például a közlekedés területére. Persze mindig vannak különféle igények a közlekedés területén is, amelyeket finanszírozni kell, de ez nem válhat ennek a területnek a kárára, a telekommunikáció kárára. Ennek nem szabad megtörténni. A saját kormányomnál is szóvá fogom ezt tenni, és kérném a kollégákat, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el. Kérem, harcoljanak azért, hogy az önök kormánya is tudomásul vegyék, hogy egyrészt a költségvetést nem kellene egyáltalán csökkenteni, természetesen a tanács a csökkentés felé szeretne elmozdulni, és nyilván itt majd a tárgyalások mutatják meg, hogy hogyan alakul a jövő, de én szeretném, hogyha a bizottság kitartan az egyes területeknek szánt forrás megjelölések, meghatározások mellett. Ez a legfontosabb számomra, hiszen források nélkül tulajdonképpen el is felejthetjük az egészet a telekommunikációs hálózatok képítése terén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ódi úrnak adom meg a szót. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan anyaggal foglalkozunk, amely a transzeurópai távközlési hálózatokat illeti, de igazából ez egy eh, energia, közlekedés eh, és telekommunikációs anyagba illeszkedik. 50 millió eurót irányzott elő erre az Európai Bizottság, ebből 9,2 milliárdot a távközlési hálózatra. Azt gondolom, hogy a kontinensnek szüksége van a beruházásokra. Összesen 100 eh, ezer euróra van eh, eh, szükség, illetve 100 millió euróra a minimális befektetésekhez. Nagyon fontos, hogy feltegyük a kérdést, úgyhogy az ilyen jelentős infrastruktúrális befektetéseket illetően, projekteket illetően politikai konszenzus alakul ki, akkor a 2020-as stratégia horizontjában belül tartsuk szem előtt azokat az összegeket, amelyekre szüksége van a piaci logika értelmében a kontinensnek, és a második megjegyzésem. Szeretném, ha megállapodnánk abban, hogy egy olyan ponton, ahol a piac nem tudja lefedni az igényeket, fontos, hogy az állam beavatkozzon azért, hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a hozzáférési esélyegyenlőséget ezekhez a hálózatokhoz a polgárok számára, amelyek az Európai Unió területén találhatnak. A jogi alapja ennek meg is van a demográfiai szempontból ritkán lakott területekre vonatkozóan. A szigetek tartoznak ide, illetve a hegyvidéki területek az e, egységes, illetve egyenlő alapon történő hozzáférés az európai szolidaritás része is, ami a finanszírozást illeti. Én úgy érzem, hogy nem fordítunk elég időt a finanszírozási kérdésekre. Vannak olyan tagországok, amelyek a 20. századat úgy élték meg, hogy mindenféle technikai innovációt valósítottak meg az elektronikára, hogyha gondolunk az elektromos áramra, a gőzmozdonyra, stb. stb. Hát az Európai Unió mindig a piaci logikából indult ki, és most erről kiderült, hogy nem tudja a piac lefedni minden egyes terület igényeit. Éppen ezért szeretném, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy mi is történt a 20. században. Franciaország példáját hozom, minden eh, elektromosítási eh, projekte teljes területén igazából egy kis hozzájárulással eh, finanszírozta, amely rekordidő alatt tette lehetővé a vidéki területek elektromos áramhoz való kapcsolását az energiai közlekedési és távközlési transeurópai hálózatok esetében egy nagy európai befektetési alapot kell létrehozni, amely egy amelyet nem adóból finanszíroznánk, hanem a fogyasztók fizetnének egy kis hozzájárulás szolida, európai szolidaritás jegyében ebbe az alapba. Én nagyon kisebbségben vagyok a frakcióban, hiszen hogyha bárki az adó szót kiejti a száján, akkor nagy ellenállásba ütközik, de hogyha az emberek reményeit nem szeretnénk eh, becsapni, akkor fontos, hogy eh, találjunk jó megfelelő mechanizmusokat, a jó finanszírozást ötölzve a piac igényeihez alakítva. Köszönöm szépen, Odi úr, köszönjük a javaslatokat. A bizottság e felé fordulok, és megfelelő alkalom ez arra, hogy az új kommunikációs Roberto Giolát is üdvözöljük. Azt hiszem ez az első alkalom, hogy itt van. Üdvözöljük Önt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és eh, voltam már többször az Európai Parlamentben azóta, illetve akkor, amikor a szabályozói csoport elnöke és a rádiófrekvencia szakpolitikai csoport elnöke voltam, de valóban bizottsági tisztviselőként ez az első alkalom arra, hogy itt vagyok. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam erre. Köszönöm Önöknek, köszönöm az előadóknak, az árnyék előadóknak, a képviselőraknak a munkájukat és a mai vitát is. ma figyelünk, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen fontos vita zajlik, és természetesen végig megyünk a jelentéseken, végigolvassuk, és a nyomon, köve- nyomon is követjük. Szeretném az Európai Unió CEF ICT programját önök előtt vázolni. A CEF ICT az az állampolgári befizetésekre vonatkozó nagyon fontos forrás számításaink szerint a SZEF beruházások multiplikációs hatásaként legalább háromszoros lehetne, és akár nyolcszoros is a finanszírozási eszközök számára. Azaz, a, akár 50 milliós injektálás is lehetséges, mintegy 20-25 százalékát tehát biztosíthatjuk a program finanszírozásának. Nagyon-nagyon fontos forrás ez tehát. A program nem az IKT szektor vagy a telekommunikációs ágazat igényeiről szól. Az IKT program arról szól, hogy hogyan változtatjuk meg a társadalmat arról szól, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy jobb elektronikus szolgáltatásokat biztosítsanak a közintézmények az állampolgároknak hogy koordináljuk a KKV-kat a felhő infrastruktúrájával. A felhőszámítás, a felhőszámítógépes környezet teljes mértékben megváltoztatja ezeket a kommunikációs lehetőségeket, gyors és, gyors és, mag, és kiváló minőségű számítástechnikai szolgáltatásokat biztosít, felletlen, függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el a KKV-k, amelyek az európai gazdaság gerincét képezik. Tehát nagyon fontos számukra ez az infrastruktúra bár sokkal többet jelent a program, mint csak infrastruktúra megépítését. Két eleme van, az infrastruktúra és a, a szolgáltatás maga. A kettőnek párhuzamosan kell haladnia, és párhuzamosan is halad, nincsen szolgáltatás infrastruktúra nélkül, és fordítva. A szolgáltatás nélkül infrastruktúrának nincs értelme, tehát két pillére van a programnak. A szolgáltatás, mint páneurópai dimenzió. az Európai Unió támogatása nélkül nagyon nehéz lenne a páneurópai szolgáltatásokat kialakítani, elindítani. Most arról beszélünk, hogy a vállalatok és az emberek, állampolgárok lesznek mozgásban a hálózaton, nem fizikai értelemben. A, az elektronikus kereskedelem az Európai Unió egészében lehetőséget biztosít arra, hogy a digitális értelemben a, a vállalkozást egyik országból a másikba helyezzék. Az elektronikus kártyával való utazás azt jelenti, hogy az Európai Unióban bárhol szolgáltatásokat kaphatnak az állampolgárok, és ez rendkívül fontos eleme az IKT kérdéskörének. Két pontról beszéltem, mint a, a szolgáltatás, mint pán-európai dimenzió, az infrastruktúra pedig, mint igenis helyi dimenzió. Különösen az infrastruktúra kapcsán ugye az infrastruktúrához való hozzáférésről kell beszélni. A programokhoz, a széles sávhoz való hozzáférés igenis helyi kérdés. A vita tehát a tárgyalás arról folyik, hogy megbízható partnereket hogyan tudunk helyi szinten bevonni az infrastruktúra programba. Ez nagyon fontos. Tisztában vagyunk azzal, hogy a SZEF IKT körüli vita az ilyen, a több éves pénzügyi keret pénzügyi borítékjával is összefügg, de a SEF ICT nem a pénz elköltésére vonatkozó program, hanem beruházásról, különösen az infrastruktúrával kapcsolatban. A finanszírozási eszköz nagyon sok projektet finanszírozhat, ebben hiszek. Olyanokat, amelyeket hosszú távon is sikeresnek lehet tekinteni Ezeket tehát előzetesen finanszírozza, és egyfajta semleges partnerként vagy semleges elemként jelenhet meg a programban. A szolgáltatási oldalon azonban e, óriási megtakarításokat lehet elérni az elektronikus technológiában. A kormányzati ágazatokban, az egészségügyben. Az egészségügyben például e, lenyűgöző számok vannak a megtakarítások. A, jó, a jóléti állam tehát jobb minőségben kínálhatók, és olcsóbban. A SEF ICT program kapcsán tehát azt kell megnézzünk, hogy milyen hozadéka van, és, és milyen közpénz, milyen megtakarítást eredményezhet a közforrások tekintetében. Mi történik akkor, hogyha a programot nem tudjuk továbbvinni? Számításaink szerint 50 millió állampolgár szolgáltatásait, 50 millió állampolgárt fosztunk meg szolgáltatásoktól rövid távon. Több száz intézmény, amely ma aktívan vesz részt a szolgáltatások kerében, nem használhatja a jelentős elektronikus projektek lehetőségét, amelyben az új technológia is érvényesül. Azt kockáztatjuk, hogy a KKV-k őket elvágjuk a felhő technológiától. Ez igen kritikus kérdés. A széles nem fejlődik megfelelő sebességgel Európában, pedig ennek lehetőséget kell adni. Ma Európa részesedése a 4G fejlett infrastruktúrában 4 százalék. Ez a, ez a tény, és ezzel szembesülnünk kell. Éppen ezért igen nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet a parlament végez, és amelyel figyel erre a dossziéra. A feladatunk tehát, hogy figyeljük az önök munkáját, és kösz- megköszönjem, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen, Viola doktor, és minden jót kívánunk további munkájukhoz, hiszen elkötelezett partnere szakbizottságunknak. Krajcman úrnak adom meg a szót hogy gyorsan kommentálja, reagáljon erre, és utána tovább lépünk. Eh, Pani předsedkyně, skutečně velice rychle. Eh, myslím si, že... Köszönöm szépen, nagyon gyorsan, hogy reagáljak valóban. Naplnit vlastně dva cíle, které jsou trochu proti sobě. A kollégákkal biztos vagyok abban, hogy eh, azon fogunk dolgozni, hogy célba érjünk. Technikai értelemben természetesen viszonylag magas szintet szeretnénk a szélessávú hálózatok számára is, és ekközben figyelnünk kell arra, hogy a távoli területek nem maradjanak el. Nekik is hozzáférés kell biztosítani a technológiákhoz, és a kollégákkal együtt megfelelő kompromisszumokat fogunk kidolgozni, finanszírozási javaslatokat, dolgozunk ki, amely maximális hozzáférés biztosítanak a széles sávhoz. Nyilvánvalóan ehhez biztosítani kell forrásokat, de úgy gondolom, hogy a kollégák meg tudják majd határozni ennek keretében a szükséges célokat. Imen, že za 6 let v roce 2020 to už nebudou označovány jako nejvyšší rychlosti, už to olyan gyors hálózatokra van szükség, amely megfelelő munkát és munka lehetőséget biztosít. Minden országot érint ez, amelyen megfelelően lehet dolgozni. Tratman asszony pedig pontosan azért dolgozik, hogy a vidéki területek nem maradjanak el, hogy ott is megfelelő hozzáférést biztosítsunk a széles sávhoz. Biztos vagyok abban, hogy kompromisszumokra szükség lesz, de nem kell drámainak tekinteni a helyzetet, igenis megvan lehetőség arra, hogy a vidéki területeket bekapcsoljuk. Nos, új definíciók, hát ezt, eluta, ezt tulajdonképpen nem tartom helyesnek, hiszen tovább bonyolítaná csak a helyzetet. Úgy gondolom, hogy azok, akik és akik majd élnek ezekkel a lehetes, lehetőségekkel, tudják, hogy mit tartalmaznak ezek a meghatározások, ezek a, a fogalmak. Mindenkinek köszönöm, aki segítette munkámat, és természetesen azt kívánom, hogy a magánszektor is vegyen részt ebben, hiszen ez is egyik cél, ez is egy olyan elem, amit elő kell, hogy készítsünk az a nyilvános meghallgatásoknál is. A magángazdaságot is szeretnénk meghallgatni, erősíteni motivációjukat, de természetesen rugalmasnak kell lennünk, és bízom abban, hogy a jövőben nagyon jó lesz az együttműködés. Köszönöm még egyszer tehát az eddigi aktív munkát és a kollégák közreműködését az árnyék előadókért. Nagyon szépen köszönöm, ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szavazás az Étre szakbizottságban november 5-én kerül sor, és januárban szavazunk a plenárison. Köszönöm szépen, ezzel rátérünk a következő napi rendi pontunkra. A közféra információnak további felhasználásáról szóló 2003 per 98 per LK irányelv módosítása, a mai vita a módosítások megvitatására szolgál, meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, Kálfin úrnak. Röviden elmondanám, hogy hol is tartunk a tárgyalások során, ugyanis a szakbizottság véleményét még nem sikerült teljes egészében kialakítanunk, 130 módosító érkezett körülbelül eddig. Úgy tudom, hogy ma délelőtt re elkészült az angol nyelvű változat, a fordítások még nem születtek meg, de röviden elmondanám, anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, hogy mi az én benyomásom a módosítók kapcsán. Azt gondolom a legtöbb módosító abba az irányban mutat, hogy tegyük hozzáférhetővé az információkat, Ugyanakkor azonban vannak még érzékeny kérdések, ezeket a, további, ezeket a korábbiak során már említettük. Ide tartozik például a díszabás számos módosító, a közféra információjával kapcsolatos díjszabásra vonatkozik, továbbá a díjszabás alapjának meghatározása, ennek mikéntje, illetve ennek súlyozása. Én szeretnék egy kicsit messzebb menni ennél. Ha igazán változást akarunk elérni ezzel az irányelvel, akkor úgy gondolom, jó lenne, hogyha a hatóságok is erőfeszítést tennének arra, hogy ne szabjanak túl nagy díjakat, és hogy ne éljenek vissza az információkkal. A frakcióbéli kollégákkal és az árnyék jelentéstevőkkel meg fogjuk vizsgálni az összes módosítót, megpróbálunk majd kompromisszumokat kialakítani. Jó lenne egy olyan szöveget kialakítani, amelyet a lehető legtöbben támogatni tudnak. Három szakbizottság nyújtott be javaslatot, a kulturális szakbizottság már megszavazta maga módosítóit, ezen a héten fognak szavazni az Imkóban és a Júriban, így tehát a hét végére megkapjuk az összes módosítót és véleményt a többi szakbizottságtól. Meg lesznek majd a fordítások is a hét végére, és akkor el tudunk kezdeni, el tudjuk kezdeni a munkát a kompromisszumokon. A tanácssal folytatott tárgyalások mandátumát november 5-én fogadja el az ITRE szakbizottságunk. Ez azt jelenti, hogy a Strasburgi ülésig el tudunk készülni, egy ottani találkozót javaslok majd az árnyék jelentéstevőknek, hogy ott majd megvizsgáljuk a módosításokat és a kompromisszumokat, és aztán november elején tudunk szavazni az ITRE álláspontjáról. November közepére egyébként már meghatároztuk a háromoldalú egyeztetés első időpontját, november 15-én lesz ez a ciprusi soros elnökséggel, és a jó hír az, hogy a ciprusi soros elnökség megpróbál a lehető legmesszebbre menni, szeretné az év vége előtt lezárni ezt a kérdést. Ez azt jelenti, hogy igen, szoros lesz az ütemterv, de hát hogyha a tanács készen áll arra, hogy befejezzük ezt a témát az év végére, akkor nekünk is ehhez kell igazodnunk. Tehát Strasbourgban fogjuk megvizsgálni a módosítókat, 5. november 5-én lesz az ITRE-ben a szavazás a mandátumról, mi a három oldalú egyeztetést illeti, és november 15-én kezdjük meg a három oldalú egyeztetést a tanácssal. Ez az az ütemterv, amelyet kialakítottunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Káfin úrnak. Tehát ismertjük most már az ütemtervet, megadom az elnyék jelentéstevőknek a szót a néppárt részéről. Kapszót a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Kálfin jelentéstevőnek. Ahogyan elmondta, megkaptuk a módosítókat angol nyelven, tehát még nem érkezett el az ideje annak gyakorlatilag, hogy külön-külön a módosítókat megvitassuk. Csak annyit szeretem volna elmondani jelentéstevőnek, hogy úgy gondolom, sikerül majd közös megállapodásra jutnunk itt a szakbizottságban a legfőbb kérdésekben, hiszen a díjszabás a legfőbb kérdés, a független hatóságok, független szervek, és eh, a kizárólagos jog, valamint a PPP konstrukció, főként ami az olyan intézményeket illeti, mint a múzeumok, a könyvtárak és a nyilvános archívumok. Ezek a legfőbb kérdések. Azt hiszem mindannyiunk célja az, hogy a közféra információit hozzáférhetőbbé tegyük a nyilvánosság számára. Az okokat már megvitattuk, talán még arról vitatkozhatunk, hogy mi legyen benne a díjszabásban, és mi ne legyen benne. Számomra ez a legfőbb kérdés a módosítókban. Ha világosá tudjuk tenni, meg tudjuk határozni, hogy mely esetekben engedjük meg, hogy a marginális díjszabáson túl menjen a díjszabás, akkor már meg is állapodtunk. Különösen olyan szervek esetében van erről szó, amelyeknek külön bevételeket kell generálniuk a belső költségeik számára, vagy pedig ugye ide tartoznak a PPP konstrukciók is. Lehetővé kell tennünk azt, hogy az efféle konstrukció tovább tudjon működni. Strasbourgban fogunk majd elkezdeni tárgyalni a konkrét módosítókról. Remélhetőleg a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők mielőbb ki tudják alakítani a lehető legnagyobb számú kompromisszumot. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Az ALDE frakció részéről nem szeretne senki hozzászólni? Amália Andersdottér. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kiváló munkát. A kollégáim legtöbb módosító és nagyon jó volt, tehát a bizottság eredetileg nagyon erős javaslatát tovább tudjuk erősíteni a magunk részéről, tehát a parlament részéről. Néhány megjegyzésem lenne. A legutóbbi eszmecsere során elmondtam, hogy a tanács a nyitott formátumokkal kapcsolatosan tett néhány megjegyzést, néhány konstruktív megjegyzést, az RTF formátumra korlátozta a tanács a nyílt formátum definícióját, úgy gondolom ez szükségtelen, néhány módosítót nyújtottam be, tehát amely a tanács által meghatározott tartalmat tükrözi, de a nyílt formátumok egész sorát nem szűkíti le az RTF formátumra. Szeretném, hogyha támogatnák ezeket a módosításokat, amelyek a kettes és ötös cikre vonatkoznak. Nagyon meglepett, hogy a technológia semlegesség követelménye az egyik néppárti módosításban felmerült. A technológia semlegesség azt jelenti, hogy nem teszünk gyakorlatilag különbséget a PDF-es és más formátumok között, de én azt gondolom, hogy Tulajdonképpen nem ellenzem ezt a nézetet, de úgy gondolom a nyílt formátumot kellene támogatnunk, és csak akkor szabad más eszközhöz folyamodnunk, hogyha nyílt formátumot nem lehet valamiért használni. Máskülönben, ha máshogy járunk el, akkor hátrányos helyzetbe hozzuk a KKV-kat és a non-profit szervezeteket, amelyek számára az interoperabilitás sérülhet ebben az esetben. A marginális díjszabás kapcsán mi nem nyújtottunk be módosítót, mert teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel és az Európai Bizottsággal ebben a kérdésben. Emellett örömmel látjuk azt is, hogy az ECR a júliban módosítókat nyújtott be, biztosítva ezzel azt, hogy a közféra rából származó információkat teljes mértékben hozzáférhetővé lehet tenni, miután egy adott PPP szerződés lejár, mi ezt, mi is benyújtottuk ezt a módosítót ebben a szakbizottságban, mert nagyon rossznak tartanánk, hogyha a PPP konstrukció ahhoz vezetne, hogy valaki monopolizálja az adatokat, vagy az adatokhoz való hozzáférést. Visszatérnék a nyilvános műsorszórás kérdésére is. Beszéltem már erről itt a szakbizottságban. Ezek a műsorszórok egyelőre nem szerepelnek az irányelvben, és ennek nincs érthető oka. Gyakorlatilag közpénzt használnak fel, fél évszázadnyi kulturális és egyéb tartalmakat sajátítanak ki maguknak. Mivel ez a, az generációk közötti együttműködés és a kölcsönös megértés éve, ezért jó lenne, hogy hogyha ezek a műsorszórók és szervezetek nyilvánosra tennék információkat, Európában sok fiatal él, én például 1975-ben születtem, én például a múlt századbeli nyilvános német műsorszórók műsorait nem ismerem, esetleg a YouTube-ról ismerhetem meg azokat. Gyakorlatilag azt feltételezhetném, hogy az 1980-as évekbeli ö, hírolvasók ö, mind ö, humoristák voltak, mert gyakorlatilag ezt a benyomást szűrhetném le a YouTube-on látható videókból. Én csak ehhez férek hozzá. Előfordulhat az is, hogy az egyik országban nem érhető el a másik országban közétett, online közétett műsorok sokasága, én például a svéd műsorokat nem tudom megnézni, amelyeket online hozzáférhetővé tesznek, mert Belgiumban élek. Úgy gondolom, tehát a közös identitás építés szempontjából ez nagyon fontos volna. Hatalmas a kulturális, a művész és gazdasági potenciája az ilyen műsorok újrafelhasználásának. A szociális, társadalmi fejlődés és kohézió kérdése. Ez, erre nagyon is szükségünk van, ugye, Európában nem követelhetjük a fiataloktól azt, hogy ismerjék eh, a történelmet, miközben eh, az információkhoz hozzáférés nem biztosított, ezért jó lenne tehát a műsorszórókat is bevenni ebbe az irányelbe. Veszteni valónk nem igazán van ezzel, de sokat nyerhetünk vele. Köszönöm szépen. Grazie lei. E- Köszönöm. Nincsen további hozzászólás. A bizottságnak adom meg a szót, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Korábbi alkalmakkor is elmondtam már, hogy az a támogatás, amit az Európai Parlament bágától is kapunk, nagyon bátorító, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a hajlandóságáért, hogy ezt az ügyet tovább vigye illetve a kompromisszumos javaslatokért és módosító indítványokért. A trialógus előterében. Ez az egyértelmű támogatás a parlament részéről a bizottsági javaslatok mellett örvendetesek, és a vitákon meg fogunk erősödni. Van egy-két olyan tagország, amely nem teljes mértékben van meggyőződve a nyílt adatok előnyeiről, illetve azokra az előnyekről, amelyet a közféle információhoz való hozzáférés nyitása jelenthet. Tehát van még egy utolsó forduló, ahol ezt az elgondolást általában véve kell tudni elfogadni és jogalkotássá váltani. És remélem, hogy ebben az irányban tudunk tovább dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kálfi úrnak adom meg még egyszer a szót, hogy zárja le a vitát. Csak két mondatom van. Köszönetet szeretnék mondani az árnyékjelentéstevőknek, eh, eh, különösen Szávadornak és Améliának. Ők teljesen eltökéltek az ügy mellett, és ez tényleg egy olyan terület, ami megváltoztathatja a közkommunikációt, illetve a fiatalok számára sok lehetőséget is teremthet. Ami a közműsorszórást illeti, azt gondolom, hogy ezt a nagyon érdekes javaslatot a Máriától komolyan kell, hogy vegyük, hiszen ez valóban rengeteg lehetőséget takar, viszont világosan e, kell eljárnunk a szellemi tulajdonok jogok kapcsán, és minél hozzáférhetőbb ez az információ, annál jobb mindez. Azt gondolom, hogy jó kompromisszumokat tudunk majd javasolni, amelyek nem fogják fellazítani a bizottság javaslatot, hanem egy erőteljes álláspontot képviselnek a parlament számára a tanácssal szemben folytatott vitákhoz. Köszönöm szépen, ezzel ezt a pontot lezártuk. Mint említettem, november 5-én lesz majd szavazás, és a ma délelőtti munkát is lezárom ezzel. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy 15 órakor folytatjuk a munkát. Eh, Golgan Quinn asszony látogatásával az Európai Innovációs és Kutatási Stratégiáról hallunk majd.